Köszönöm szépen, biztos asszony, és ezzel eh, átmenetileg lezártuk az eurókötvényel kapcsolatos vitánkat. Köszönöm szépen, és akkor most rátérünk a következő vitánkra, de egy bejelentésem van. Az SND frakció kérte, hogy Henry Weber helyére Viktor Basztalinárót válasszuk az Európai Unió Kína delegációba. Van -e ezzel kapcsolatban észrevétel? Nincsen, amennyiben igen, akkor ezt a kinevezést jóváhagyottnak tekintjük. És akkor most következik a nap.